Uh, Hölgyeim és uraim, három darab képviselőnk van. Elnézést, négyen vagyunk. Kezdjük akkor újra a munkát. Elnöki bejelentésekkel kezdjük. Három után tíz perccel kezdtük el újra. Elmondanám tehát ezt koordinátorok üléséről közlekedési prioritásokról beszéltünk a bizottság jogalkotási 2011-es munkaprogram kapcsolatban. A döntés a következő. Az úgynevezett koordinátorok és eh, kallas ellenők között történő ko- koordináció után a 2011-es munkaprogrammal kapcsolatban hat prioritást fogalmaztunk meg a közlekedési szakbizottság nevében a TNT iránymutatások felülvizsgálata, a végrehajtás, finanszírozás és kohézió aspektusait ideértve, aztán a külső költségek internalizálása az összes közlekedési módozatra vonatkozóan széndiokszid és egyéb szennyezőanyag kibocsátás vonatkozásában. A munkavállalók és az európai közlekedési vállalatok közötti eh, eh, párbeszéd folytatása az egyes ágazatokban, Biztonság és védelmi iránymutatások kidolgozása minden közlekedés módozatra, a belső piac kiteljesítése minden közlekedés módozatban külön koncentrálva a meglevő jogalkotás átültetésére, alkalmazására, az intermodális utasjogokra koncentrálva, itt egy európai idegenforgalmi politika is ide tartozik. Ez a hat közlekedési és idegenforgalmi prioritás, amelyeket a nap folyamán a koordinátorok egyhangulag jóvá hagytak. Ezek a prioritások egy levél formájában a szakbizottsági elnökök elé fog kerülni, és az elnökök konferenciája kapja ezt meg, mielőtt még a bizottsághoz eljutna mind a 2011-es jogalkotási programa kapcsolatos parlamenti észrevételek. Van-e észrevétel? Ezzel kapcsolatban jobbra nézek, balra, tulajdonképpen balra ül mindenki, úgy látom mindenki nagyon elégedett, örülök neki. Az egyebek napi rendi pont alatt a koordinátorok eh, megállapodtak abban, hogy az elnök küldjön egy levelet az Európai Bizottságnak, a meglevő védelmi biztonsági jogalkotás vagy jogszabályok végrehajtását követően mezőgazdasági gépjárművekkel kapcsolatban Belgiumban volt egy baleset, többen életüket vesztették egy ilyen gépjármű és kerékpárosok balesetét követően. A zöldek kérték egyébként ezt. A koordinátorok jóváhagyták azt, hogy ezt a levelet az elnök küldje ki a hatályos jogszabályok érvényesítését tekintve. Ennyit szerettem volna elnöki közleményként elmondani. Ha mindenki elégedett ezzel, akkor nézzük a következő napi rendi pontot előadókat, illetve szövegezőket nem neveztünk ki, úgyhogy nézzük, mi következik. A bizottság költségvetési javaslatait fogjuk bemutatni. Rike elnök felel ezért, Dominik, azt javaslom mindjárt ebbe az irányba forduljunk. Öné a szó. Bien, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy köszönetet kell mondani a bizottságnak, a szakbizottságok közül a költségvetésinek, de ugyanakkor a turizmussal foglalkozó főigazgatóságnak is. Először is a dokumentumok hűségéért, átláthatóságáért, amelyek alapján meg tudtuk vitatni ezt a témát. A rövidség kedvéért el kell mondanom, hogy a helyzet nehéz, ami a parlamentet illeti. A közlekedés vonatkozásában nagyjából 11%-os növekedés történt a kötelezettségvállalások szintjén, 2%-kal csökkentek a au transport seul en dehors des dépenses d'administration nous amène 14%-os növekedés történt a kötelezettségvállások terén egy milliárd fölött van a kifizetés, tekintettel arra, hogy a bizottság erőfeszítéseket tett, úgyhogy sikerült ugyanazt a szintet tartania a kifizetési előirányzatok vonatkozásában, úgyhogy gratulálnunk kell a bizottságnak. Hogyha jól megvizsgáljuk a lényegét az átutalásoknak. A kedvezményezettek az ügynökségek lesznek, az egyik a légibiztonsági, illetve vasúti biztonsággal foglalkozó ügynökség, a tengerészeti ügynökség nagyjából ugyanazt a szintet tartja. Az előirányzatok vonatkozásában az utasok biztonságát illetően csökkentek a tételek, ami pedig a TNT programot illeti, ez nagyon közel áll hozzánk. 180 milliós összegről beszélünk. Az előirányzatok, kifizetési előirányzatok ugyanazt a szintet tartják. Ami a Cézár programot illeti, egy kis növekedés tapasztalható a kifizetési előirányzatok terén, a Marco Polo pedig, ami egy kicsit csökkenő tendenciát mutat a kifizetések vonatkozásában, végül is több program ö, jóváhagyását élvezte. Ennyit a közlekedésről. Összességében elmondhatjuk, hogy az ügynökségeknél kis növekedés tapasztalható a TNT-nél jelentős növekedés a programok engedélyezését illetően, és van egy kis csökkenés. Azonos költségvetésnél a kifizetési előirányzatok vonatkozásában nagy korlátozást jelent ez, relatív értékét tekintve csökkenést. Tehát egy kis erőfeszítés történt az ügynökségek irányában. Azt hiszem egyre inkább utalnak arra, hogy nagy problémát jelent a források megtalálása, és ami a 2012-13-as időszakra készült előirány, előzetes terveket illeti, megint csak csökkenő tendenciát fogunk tapasztalni, bár lesznek újabb feladatok is, és nagyon nehéz lesz ugyanazokat az erőfeszítéseket elérni. 2012-ben és 2013-ban. Valóságban a 2007-2013-as pénzügyi keret rendkívüli módon megszorítja a költségvetést, a Költségvetési és Közlekedési Bizottságok előfeszítései ellenére is csökkenő tendenciát mutat 2012-re, 13-ra, és nagyon nehéz ezt az új politikákat végrehajtani, amit ugye a parlament nem tudjuk, hogy fog majd megszavazni. Nagyon röviden az eszközök növekedése három eszköz segítségével az egyik variáció, a másik, hogy a több éves keretet kell újra vizsgálni, de hát a tanács az eléggé ellenáll, és folyik a tárgyalás a Költségvetési Bizottság és a tanács között, mert a tanács már így is egy éve késlelteti eznek a keretprogramnak a felülvizsgálatát, és ha erről, erre nem kerül sor, akkor éves szinten kell mérlegelni, ez nagyon nehéz lesz. Két másik lehetőségünk is van a pénzügyi kapacitás növelésére. Az egyik másképpen aktiválni a rendelkezésre álló európai alapokat, például a regionális alapok vonatkozásában preferenciált területeket keresni, olyan infrastruktúrák számára, amelyek a TNT-hez kapcsolódnak, hogy találjanak valamilyen többletértéket, többlet európai értéket. Ez az egyik lehetőség. A harmadik pedig új eszközök felhasználása, vagy újak létrehozásával, vagy pedig más európai jellegű infrastruktúrák bevetésével, vagy pedig pénzügyi eszközök felhasználásával. De nem szabad elfeledkezni arról, hogy a beruházási bank alapjaithoz nem fér hozzá a parlament, mivel nincsen saját bevételünk, így nem tudunk kölcsönt se venni. Nagyon szoros a költségvetési keret az idén, hogy a bizottság nagyon nagy lelkű volt, és megint csak hangsúlyozni kell, hogy a bizottság nagyon nagy erőfeszítéseket tett. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak az idegenforgalmi költségvetésről. A vitán ugyan nem tudtam részt venni, de el szeretném mondani, hogy problematikus a költségvetés, mert ugyanis nem létező. A következő a helyzet. Költségvetési sorok nincsenek az idegenforgalom számára, mert mi vagyunk, ez a szakbizottság felelős érte. Ami nagyon kevés sor mégis fellelhető, az az ITRÉ-nél található erre vonatkozóan, illetve a vonatkozó főigazgatóságnál, az úgynevezett alprogramok keretén belül a, de szeretnék emlékeztetni arra, hogy a mi szakbizottságunk ezt nem használhatja fel, mert kompetenciával ugyan rendelkezünk, de pénzzel nem. Úgyhogy a költségvetésbe csak úgy tudunk belenyúlni, hogyha kísérleti programokat indítunk be. Erről részletesen volt szó ma délelőtt is, mint például a Kalipszó. 2011-ben azonban csak két ilyen jellegű van, a közlekedés vonatkozásában, az idegenforgalmi téren semmi. Úgyhogy, mivel nagyon rövid a határidő, ugye van általános program, de vannak konkrét kísérleti programok is, csak itt lehetne fellépni költségvetési téren a szakbizottság tagjainak. Elnök úr, nagyon röviden, ha megengedi, még csak hogy legyen elképzelésük arról, hogy a bizottság, a szakbizottság hogyan is dolgozott a programunkról. Hát későn készült el a költségvetés, ezen kívül ugye ott volt a Lisszaboni szerződés, ahol ugye csak egy olvasat volt. A hármas fejezet előadója május 5-ére készít egy előzetes programot, a Költségvetési Bizottság elé május 10-én kerül, a módosító indítványok beadási határideje pedig május 12-e. Úgyhogy ami az árnyék jelentés készítőket illeti, 10 -e és 12-e között kell majd összeülni, csak ez a 48 óra áll rendelkezésünkre. A jelentés szavazására május, június másodikán kerül sor a Költségvetési Bizottságban, az állásfoglalásról pedig június 15-én szavazunk a parlamentben. Úgyhogy rendkívül rövid az idő erről az állásfoglalásról szavazni. Július 15-én lesz a tanácsi állásfoglalás, a költségvetési javaslatról. Szeptember 8-án a szakbizottságok, a képviselők és szeptember 12-én a frakciók szeptember 30-án költségvetési szakbizottsági szavazás, és a parlamentben 18 -e és 22-e között összegzésképpen. Tehát a módosítások az ásugalási tervezethez május 10-12-én lehet hozzászólni, Persze javaslatok is kellenek majd a kísérleti projekthez. Július 15-én tudjuk meg a tanácsállás foglalását illetve álláspontját, mikor mindenki elmegy már szabadságra, és ugye szeptember 8 a következő dátum. Nem nagyon szabad ezekről elfeledkezni, mert nagyon nehéz lesz az idő megszorítások miatt így dolgozni. Úgyhogy ideje, hogy felléphessünk, mert a Költségvetési Bizottság első állásfoglalásában hála az itteni munkának végül is a végleges formátumra nagyon oda kell figyelni, ugyanis rendkívül szoros a költségvetés az idén, úgyhogy az árnyék jelentés készítőktől, illetve a közlekedési és idegenforgalmi szakbizottság tagjait azt kérem, hogy nagyon gondolkodjanak el ezen, nagyon alaposan elemezzék a pénzügyi kérdéseket. Nagy a szorítás, a költségvetés, illetve a módosító indítványok terén is. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Benocsi úr következik, utána a képviselők. Benocsi úr a bizottság részéről. Kérdezem, hogy el tudnál mondani, mit gondol a bizottság ezekről a kérdésekről? Köszönöm szépen, elnök úr. És az előadónak, az elnök úrnak is köszönöm. Ha megengedik, franciául folytatnám. Azt gondolom, hogy az előadó nagyon jól összefoglalta a helyzetet. A főigazgatóság rendkívül odafigyelt, hogy a 2010-es költségvetés ne lépje túl azt a plafonértéket, amely a hosszú távú tervezésben megállapításra került, és hogy kitartson 2013-ig. Biztos látták önök is, hogy jelentősen növekedett a transeurópai hálózatokra vonatkozó programok finanszírozása, ez körülbelül 14 százalék. Ami a többi sort illeti, itt csak kis mozgások tapasztalhatók. A főigazgatóság nyilván a Galileo fölött már nem rendelkezik, és a költségvetésnek nagy része a vállalkozási főigazgatósághoz került át. Ami azt a kis különbséget illeti, ami tapasztalható a, a költségvetési előirányzatok és a kifizetési előirányzatok között az, hogy a kifizetési előirányzatok tükrözik azt, hogy a bizottságnak ki kell fizetni a számlákat, amikor megérkeznek. A, a kötelezettségvállalási előirányzatok viszont azt mutatják, hogy mit vállal a bizottság, amikor szerződéses viszonyba lép egy harmadik féllel. Röviden szeretnék visszatérni a többi programra, a Marco Polo, a Cézár ugyanazon szinten maradnak, a Marco Polo nagyon jól működik, úgyhogy a továbbiakban is támogatjuk. Nagy reményünk, hogy a pénzügyi válság a még hátralevő feladatokat nem fogja korlátozni. 2008-ban, 2009-ben ugyanis elég jól haladtunk, megtartottuk a finanszírozási szintet állandó módon. Egy dologra azonban szeretném fölhívni a figyelmüket. Ugyanis a főigazgatóságnak nehezen sikerült az ügynökségek kéréseit teljesíteni. Nem első alkalommal történik meg az, hogy hiszen 2007 óta vannak olyan programok, amelyeket végre kell hajtani, és az anya főigazgatóság megelégedésére ez óriási teher. A következőképpen próbáltuk ezt mégis elérni. Egyrészt a nyomás alatt a kívánságaikat illetően, másrészt pedig kompenzáltuk a teljesen jogos kiadásokat, és támogattuk azt a jogi alapot, amelyet a, ez a parlament is jóvá hagyott. Nevezetesen más sorokban keresük az előirányzatokat. Ahogy franciául fogalmaznak, onnan szedegettük ki azon sorokból, amelyek a közlekedés politikát támogatták. Ugyanígy jártunk el 2011-re is, és még akkor is, hogyha nem sikerült minden igénynek eleget tenni az ügynökségek részéről. Utalnék itt konkrétan a vasútra. Az elszára és az emszára. Nos, meg kell vizsgálnunk azt, hogy sikerül-e majd a jövőben is ugyanígy eljárnunk, olyan sorokból csemegézni, amelyek a kritikus tömeget elérik, vagy pedig másfajta finanszírozási forrást kell találnunk. 20 millió euróról beszélünk, nagyságrendben a pénzügyi terv végéig. Azt hiszem, hogy a közutak biztonsága, vagy pedig a, azok a sorok, amelyeken, amelyekre eddig támaszkodtunk, már nem felhasználhatók ebből a célból. Carlo Filipe javasolja, hogy elemezzük annak a lehetőségét, hogy a másod használhassuk fel, vagy pedig a rugalmassági eszközt. Hát ezeken el kell gondolkodnunk. Talán értékelni kellene a legérdekesebb programokat is, amelyeket 2006-2007-ben hajtottunk végre, és amelyek most már bizonyos érettségi szintet értek el. Úgyhogy talán onnan is lehetne szertenni egy kis pénzre ez az, ami aggaszt minket a jövőt illetően. És azt hiszem, hogy teljesen normális, hogy felhívjam a figyelmüket erre, ami gyakorlatilag alapját képezi a 2011-es program készítésének. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Liberácki úr következik, szocialisták demokraták részéről, tessék. Thank you, Mr. Chairman. First... Köszönöm, elnök úr. Először is Hangsúlyozni kívánom, hogy eh, tiszta áttekintést kaptunk arról, hol tartunk. Benucci úr pedig megerősítette mindezt. Ami a hátteret illeti, a helyzet olyan, amilyen. Most nem feltétlenül a frakcióm, inkább a saját nevében, nevemben beszélek. A költségvetés jövőjében egyre kevesebb rugalmasságot látunk még mindig a szigorú, merev költségek között tartunk. De mi a költségvetés szerepe? Egyszerű napi műveletek finanszírozásáról van szó, vagy új programok és kezdeményezések finanszírozása is ide tartozik. Ez most nem annyira körvonalazódik, Sőt, azt mondanám, ez rendkívül korlátozott egyelőre. Úgyhogy egy elnök úr, ezzel a kéréssel fordulnék önökhöz. Talán érdemes lenne leülni egy kávé mellé, beszéljük meg, mi lesz majd 2012-2013 környékén különösen a helyzet. Amit Viki úr elmondott, emlékszem, Beszéltünk a kohéziós és struktúrás alapokról, illetve a közlekedését az áfa kérdéséről. De ez még mindig csak 180 millió. 2007-2013-ra emlékszem, hogy 24 milliárd euróról beszéltünk, közben 8 milliárdunk van, ami ez mégiscsak kevesebb, mint amire számítottunk. Úgyhogy a strukturális és kohéziós alapok félidős felülvizsgálatára hivatkoznék a teljes kohéziós alapok 16%-a már a kifizetési szakaszban tart, mondta egy 2010. március 18-a jelentést. Ezt nem használták, ezt csak kifizetették. A 2007-2013-as periódus 50%-a van mögöttünk, és lehet, hogy Riki úrnak igaza van, lehet, hogy ezt a pénzt újra meg kellene nézni, a felhasználás az abszorpció szintjét. Be kellene azonosítani ezt, hogy hol vannak a lehetőségek, a források. És lehet, hogy át kellene ütemezni mindezt. A pénz, ezen pénzek felhasználásán. Aztán támogatom azt is, hogy beszéljünk az EIB-vel, új lehetőségeket keresve. Ezt szeretnénk észrevételként elmondani. Szeretnénk eh, kiutat találni. Ami a táblázatokat, veszélyeket illet, illetve az éveket. Rike úrnak igaza van. Tényleg sok mindent nem lehet mondani. Az irány magában megfelelő, a, a tenek, az ügynökségek, a Cezár, illetve Marco Polo megőrzése, megtakarítások keresése, az a működési, bizottság működési költségeinek 3% való csökkentése, ezt üdvözöljük. De talán a kísérleti projektekre kellene jobban koncentrálni, talán ezeket megvizsgálták, melyiket kezdhetnénk el? Talán ezt meg lenne fontolni, egyébként a frakciónk egyik fontos politikai része, politikai eh, fókusza a gazdaság táprálása, a közlekedés kérdése. Meg kell vizsgálni, milyen lehetőségek rejlenek ebben. Egyébként semmi más nem tudok hozzáfűzni az elhangzottakhoz, ugyanis Ugyanis a raportőr végezte a dolgát, és nem is volt túl sok időnk erre a vitára, úgyhogy ennyit szeretem mondani. Köszönöm szépen, Mrs. Jensen. Köszönöm szépen. Igen, meglehetősen rosszak a kilátások a költségvetés szempontjából. Valóban meglehetősen szomorú a helyzet. A közlekedés és szállítás szempontjából korlátok közé vagyunk szorítva, és úgy tűnik, hogy már 2011-ben is az új ügynökségek és a pénzügyi szektor részéről kevésbé tudjuk kihasználni a, a keretet. Az elkövetkezendő években pedig, ahogy a bizottság már ugye el is mondta, negatív margin található ezen a területen az ETR miatt. Ja, nagyon nehéz helyzetben vagyunk. És azt gondolom, hogy az is nagyon szomorú, hogy az ügynökségek gondban vannak az a problémáik, amit már ugye a bizottság is elmondott. Ezek nagyon fontosak a közlekedés politika szempontjából, ezek az ügynökségek, a biztonság szempontjából is, tehát a közlekedés biztonság. És szomorú az, hogy, hogyha költségvetési korlátozások mellett kell működniük. Ja, az a kérdés is felmerült, hogy honnan tudnánk pénzt szerezni, és a, hogyan tudnánk itt eljárni azt hiszem, hogy valóban szükség van a középtávú áttekintésre, a felülvizsgálatra, hogyha korábban hallottuk a strukturális alapoknak a struktúráját. Politikailag azonban nagyon nehéz lesz szerintem a strukturális alapokból pénzt elvonni, de ki fog alakulni egy olyan helyzet a, a Sunset Clause és egyéb szabályok alapján, amely az amely lehetőséget ad ezeknek az alapoknak a kicsit más célú használatára. De a saját területünkre kell koncentrálnunk, és például volt, volt gondunk azzal is, hogy a Marco Polo programon keretén belül a teljes pénzt elköltsük, hiszen módosultak a szabályozások. De érdekes volt az mindenképpen, hogy nem tudtuk teljes mértékben elkölteni a Marco Polo költségvetést, de minden évben azt láttuk, hogy jó projektek vannak az éves tenté eh, programok keretén belül, amire ugye volt finanszírozás, és nagyon gyakran az történik, hogy ezek az éves eh, tenté eh, projektek hozzájárulnak ahhoz, hogy a közútról a tengerre vagy vasútra helyeződjen át a, a közlekedés, adott esetben a kikötőknek a, a szárazföldi tehát is biztosítják. Tehát valóban mindenféleképpen azt gondolom, hogy az éves TNT projektekre kicsit több pénzt is lehetne szánni. Ami a kísérleti projekteket illeti, az nagyon nehéz lesz, hiszen tudjuk, hogy milyen korlátozások vannak a mi területünkön a kísérleti projektekre, és egyetértek Riki úr megjegyzésével a turizmusra vonatkozóan, hogy itt lehetne esetleg valamit tenni. Próbálta, próbáltam az állatszállítással kapcsolatos kísérleti projekten dolgozni, amely a mezőgazdasági rész, a tugorcsökkentésnek a mezőgazdasági részében van benne, tehát ott van egy margin, viszont meglehetősen nehéz az ezzel való munka. Hiszen úgy tűnik, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, ahol a amikor ugye a DJ Samco nem szokott ilyen projekteket végezni, mint a DJ Trend, vagy a, a DJ Move, ahogy most ezt hívják, hiszen azok a bizottságok sokkal inkább fel vannak készülve arra, hogy ilyen projekteket végezzenek el. Tehát ezért ezt az állatszállítást még meggondolhatjuk, lehet, hogy ez egy olyan dolog, amivel érdemes lenne foglalkozni, hogy ezen a területen kísérleti politik, projekteket folytassunk a jó gyakorlatok segítésére. Ezen ezen az emberek gondolkodnak, ez benne van a köztudatban, tehát mindenképpen azt hiszem, hogy a törvény, illetve a szabályoknak a, a végrehajtása és elterjesztése is ide tartozik. Végül lenne egy kérdésem a procedúrára vonatkozóan, mert mivel a ilyen rövid időkeret áll rendelkezésünkre, azt gondolom, hogy be fogják tehát hogy közvetlenül a Költségvetési Bizottságnak fogják benyújtani a módosításokat Rékió nem, és ön is tagja ennek a bizottságnak, de akkor erre majd visszatérünk. Jó, akkor véleményt fogunk megfogalmazni, tehát lesz rá lehetőség, hogy, hogy ezt megvitassuk, amelyet utána benyújtunk a Költségvetési Bizottságnak. Köszönöm szépen. Kánsi úr? Köszönöm szépen a szót, és köszönjük a, az előadónak is a munkáját. Azt gondolom, hogy ez a munka, az elvégzett munka ön számára sem teljesen mm, kielégítő, attól eltekintve, hogy bizonyos feltételekhez kell tartaniuk magukat, és hogy valóban nagyon kevés pénz van. Három dolgot említett itt a finanszírozással kapcsolatban. A tenti lesz az egyik fő téma, hiszen az ügynökségek esetében ugye még lehetőség van arra, hogy megoldást találjunk, de a fő erőfeszítéseink elsősorban a közlekedési politikára vonatkoznak. És hát erről ezekben a napokban újra és újra beszélünk és gondolkodunk. Hogyha nem változtatjuk meg a költségvetési politikát ebben a tekintetben, akkor a jövőben nem fogunk tudni megfelelően reagálni, és nem is azokat a válaszokat fogjuk tudni adni, amelyet az Európai Uniós államok várnak tőlünk. Az új eszközökkel kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy az, ami már elindult, tehát van, van már részben elindult, és van egyfajta egység, amely viszonylag fontos, és nem is teljes a finanszírozás, de mivel az energiával kapcsolatos, a, azt gondolom, hogy vagy, eb, vagy az történik, hogy ebbe az irányba haladunk tovább új eszközök nélkül, vagy pedig um, a, azt az eszköz használjuk fel, amelyről az elmúlt napokban már beszéltünk. Tehát valóban el kell gondolkodnunk most erről a kérdésről és a, a pénzügyi eszközöknek a második része pedig azt jelenti, hogy ilyen PPP konstrukciót kell finanszíroznunk egyre inkább, tehát egyre több ilyen konstrukciót kell finanszíroznunk, hiszen ebbe az irányba kell mennünk, ugyanis az államoknak nincsen elegendő pénzük, ezért nem tudjuk azt követelni, hogy az államok a saját pénzügyi kapacitásaikat növeljék ilyen helyzetben. A másik téma az idegenforgalom. Lisszabon, a Lisszaboni szerződés alapján a, ez az iparág egy, egy harmadik szektorba tartozó vállalkozói tevékenység. És ezért nekünk ma gyakorlatilag könyörögni, hogy koldulni kell a, az ipari bizottság, vagy a megfelelő főigazgatóságnál, úgymond pénzért. És hogyha ez valóban az, az, az a bizonyos harmadik terület, akkor itt valaminek történnie kell. Köszönöm szépen, megadom a szót. Köszönöm szépen. Én nem vagyok költségvetési szakértő, és nem is mélyedtem el még a számokban. De, és, és azt is tudom, hogy nem kevés az időnk arra, hogy itt véleményt fogalmazzunk meg a Költségvetési Bizottság részére, de mint közlekedési bizottság nekünk a 2011-es költségvetéstől függetlenül valóban meg kell el kell egy közös stratégiát. El kell gondolkoznunk azon, hogy a tartalmi prioritásainkat hogyan tudjuk megvalósítani a költségvetésben. Ez pedig elsősorban azért fontos, mert lassan egy olyan vitába kezdünk, amely a 2014-es pénzügyi ö, kitekintése vonatkozik, és az igazság órája el fog jönni, hiszen akkor a, a fehér könyvről, a közlekedés jövőjéről sok mindent el fogunk mondani, nagy vonalakban persze egyetértünk, de ugye ezt valahogy meg kell valósítani, hiszen hogyha nem tesszük, akkor csak elméleti vitákat folytatunk. Amikor hatékony politikákról beszélünk, amikor hatékony facilitásokról beszélünk, akkor ennek következményei vannak. Ennek következményei vannak a közlekedési módok közötti interoperabilitásra, és ezért megfelelő pénzügyi eszközökkel ezt el is kell látni. Ezért 2011-től függetlenül azt gondolom, hogy saját magunkat kell megkérdeznünk, hogy valóban milyen, szükség, milyen eszközökre van szükségünk ahhoz, hogy megfelelő határidőn belül az európai közlekedési hálózatban véghez vegyük a szükséges változtatásokat folynak a tárgyalások, továbbá a költségvetési bizottság kollégáival, ezeket folytatni kell. Lehet, hogy esetleg tisztelt elnök úr az ön vezetése alatt is történhetne ez, hiszen ez később nagyon érdekes téma lesz. Köszönöm szépen. Igen, majd akkor a költségvetési ö, ö, emberekkel beszélünk. Meissner asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Én, mint a szeretem szóló, szintén nem vagyok költségvetési szakértő, de az a helyzet, hogy alapvetően a, a költségvetésnél mindig az igazság órája ült. hogy korábban egy csomó tervünk volt, hogy mit akarunk elérni a közlekedés területén. Különösen ma reggel délelőtt ugye beszéltünk a prioritásainkról, mit el akarunk érni, és mindig azt mondjuk, hogy pénzügyi eszközökre van szükségünk, de az a helyzet, hogy ahhoz, hogy elérjük azt, amit akarunk, egyszerűen pénzre van szükségünk. És ezért az a kérdés merül fel, már a biztos úr is beszélt arról, hogy egy közlekedési alapot szeretne kialakítani. Persze ez nem működik egyik napról a másikra, én ezt tudom. És számomra is kérdés az, hogy az Európai Befektetési Bankon esetleg, vagy mással, hogyha beszélünk, akkor ezen keresztül tudunk-e forrásokhoz jutni. Szerintem ez inkább egy olyan, még csak kívánság kategória, és nem biztos, hogy reális. Persze, ezt mindig szívesen hallom, amikor azt mondjuk, hogy pénzt akarunk gyűjteni, de az a kérdés, hogy ezt hogyan tesszük meg, ez az egyik gondolat. A második az, hogy különösen Ugye ma délelőtt Tajáni biztos úr itt volt, és turizmusról is beszéltünk, pénzről is beszéltünk, és ő azt mondta, hogy a különböző költségvetési sorokat összevonnak annak érdekében, hogy egy nagyobb költségvetési sor legyen, és talán jobban lehet tudjuk így magunkat finanszírozni. A számomra a kérdés az, az hogy hogy lehet ezt elérni, hogy mondjuk rövid idő alatt turizmusban egy kísérleti projektet alakítsunk ki, erre mennyi pénz lenne? Ez egyik kérdés, tehát hogy tervezünk-e valamit ilyen területen, illetve hogyha igen, akkor ez mind. A második pedig az, hogy van egyáltalán pénz arra, hogy ezt megvalósítsuk, és ha igen, akkor mennyi? És ettől függ nyilván az, hogy a projekt, projekt keretén belül mit tudunk tenni. Ez tehát most egy nem szakértőnek a kérdése volt. Köszönöm szépen. Mielőtt Olton úrnak megadom a szót a turizmus részéről én is szeretnék mondani néhány szót. Ez a, én nem vagyok szakközsövetési szakértő, de én is, ez nekem ez már 19. ülésem ebben a témában. Az elmúlt 18 ülésen és most is az történt, hogy bármennyit is nyújtunk be, mindenképpen valamennyivel csökkentik. Mert ők úgy érzik, hogy ez a szerepük, egyszerűen nekik ez a feladatuk az életben. Tehát a siker titka a közlekedés és idegenforgalmi bizottságban az az, hogy, hogy kicsit több pénzt kérjünk, annak érdekében, hogy aztán megkapjuk azt, amire valóban szükségünk van. Ez a sikertitka. Persze értem azt és értekelem azt, hogy rendkívül nyilván most nehéz pénzügyi helyzetben vagyunk, de még egyszer szeretnék óvni ö, ö, attól, hogy mi ö, végezzük el a Költségvetési Bizottság munkáját. Mindenki nyugodt lehet afelől, hogy a Költségvetési Bizottság itt is, ott is vágni fog, anélkül, hogy mi segítenénk nekik. És persze megkérdezhetjük azt a két tagot is, aki itt van a, budget committee részéről, hogy ez valóban igaz el, és meg fogják erősíteni azt, amit mondtam. Az első, mint az az érv, hogyha ugye a vita, amire emlékeznek a közlekedési miniszterek közlekedési miniszterek folytattak, ő ugye azt mondták, hogy különböző dolgokat akarnak építeni, ezt akarják elérni, azt akarják csinálni. És mm, utána ugye oda jött a, a a pénzügyminiszter, vagy, vagy akárki, és utána hirtelen semmire nincsen pénzük. Úgyhogy realistának kell lennünk ebben az értelemben. Tehát én azt mondom, kérjünk többet. Kérjünk többet, próbáljuk meg. Nem veszthetünk semmit. És azt is gondolom, hogy különböző projekteket meg kell néznünk, és és meg kell vizsgálnunk azt, hogy valóban elegendő pénzt kapunk-e, és megéri ezeket a projekteket végrehajtani így. Nem kell áldozati bárányt játszanunk. Valóban meg kell néznünk, hogy megéri ezeket a projekteket megvalósítani. A Marco Polo jut az ember eszébe ilyenkor. Tehát, hogy mi az, amit ebből ki tudunk hozni, hogyan tudunk előrelépni azzal, azokkal a célokkal, amit egyáltalán akartunk érni ezzel a programmal. Tehát véleményem szerint valóban meg kell nézni, hogy milyen értéket kapunk ezért a, a, ezeket a pénz, ezért a pénzért, ezekből a projektből mit tudunk kihozni, és egy kicsit radikálisabbnak, kicsit bátrabbnak kell lennünk akkor, amikor pénzt kérünk. Különösen a turizmus szektorában most, hogy legalábbis van valami jogi alapunk, hiszen a múltban minden alkalommal, amikor a, a turizmusra igényeltünk pénzt, akkor George Jasenbowski kollégánk lecsökkentette ezt, mert ő nem szerette a turizmust. Utána, amikor a, a, eljutott a Költségvetési Bizottsághoz, akkor ők még inkább csökkentették azzal, hogy nincsenek jogi alapja. Így aztán még könnyen elbántak ezzel. Ezt persze megértem. Most viszont már van jogi alapunk, tehát még akkor is, hogyha csökkenteni fogják, vagy akár kilökik, vagy, vagy, vagy legalább akkor mi az idegenforgalmi szempontból nyilatkoztunk, és elmondtuk, hogy mire van szükségünk. Például a idegenforgalmi legjobb gyakorlatok kicserélése. Lehet, hogy tovább lehetne mennünk, és akkor azt mondani, hogy miért nem csinálunk egy, egy kísérleti projektet, tréninget a legjobb gyakorlatokról, vagy a közlekedési mm, szokásokról. És kicsit itt azt lehetne akkor megismételni, ami az, amit az iparági örökségről mondtunk. Mondjuk 100 eurót. Tegyük akkor ezt be a, a, a költségvetésbe Dominik terület, és nézzük meg, hogy hogy reagálnak. Tehát idegenforgalmi kísérleti ö, ö, projekt a, a közlekedési szokásokban lévő legjobb gyakorlatok kicserélésére. Nem lehet tudni, hogy mi lesz a reakció, de legalább legalább elmondjuk, hogy mit, elmondjuk, hogy mit akarunk. Tehát nem hagyhatjuk úgy, nem lehet az, hogy nem kérünk pénzt. És most nem mondhatják azt, hogy nincs jogi alapunk erre. Mert a Lisszaboni szerződés erre már uh, teremt jogi alapot. Úgyhogy ezt javasolnám, Dominik. Egy jó, ez egy jó uh, próba lenne. Úgyhogy azt mondom mindenkinek, hogy legyetek bátrak, hiszen sosem fogunk hogy azt megkapni, amit kérünk. És hogyha már ti eleve csökkentitek az igényeiteket, akkor az abból utána még többet fognak vágni. Utána a tanács még jobban fogja, stb. stb. Ugye emlékezzünk arra, hogy a tanács is mindent szeretne semmiért. Ők, ők szeretnének mindent elérni, mindent biztosítani, de nem akarnak erre fizetni de hogyha a tanács előtt mi pénzt kérünk, akkor hirtelen mindenki szívdalmat kap. Tehát el kell mondani, hogy így gondoljuk, hogy szerintünk az európai közek, közlekedés és idegenforgalmi politika szempontjából ez a jó út, ezt szeretnénk elérni, és még akkor is, hogyha nem támogatnak bennünket, kedves kollégák, akkor is legalább megpróbáltuk. Ezt tanácsolnám tehát a nem pénzügyi hátteremmel, de a 19 éves tapasztalatommal, mióta költségvetésekkel foglalkozom az Európai Parlamentben. Artur, kérdezem, hogy szeretne ez valamit hozzáfűzni. Köszönöm, elnök úr. Csak tisztázni szeretnék néhány kérdést a 2011-es költségvetés tervezete kapcsolatban. Ennek a vitáját kezdtük el most. Tájékoztatásképpen mondom ugyanis a bizottsági kis tervezetből nem derül ki teljesen világosan. Az idegenforgalomra 2010-re, ezt bizonyára tudják, két cselekvési csomagunk volt. Az egyik a vállalkozási eh, programból az ide vonatkozó főigazgatóságon keresztül egy milliót szánunk erre, és aztán van három előkészítő intézkedés, amelyet néhány évvel ezelőtt önök eh, jeleztek az Éden projekte kapcsolatban. European Destinations of Excellence keretén belül ez idén 2010-ben zárul, és itt a szociális turizmus, illetve a kalipszó, valamint a kerékpár utak kérdése tartozik ide, ez 2011-re átnyúlik, feltéve, hogyha a költségvetésben szereplő PM-et kitöltik, ezt nem a bizottság tölti ki, jövőre túl a 2011-es PM összegen túl a szociális turizmus kerékpárutak kalipszó mellé 1 millióról 6 millióra növeltük ezt az összeget. Tajani biztos úr is jelezte, hogy a vállalkozás és innovációs program keretén belül történik mindez 2011-ben. Az éden előkészítő cselekvés legérdekesebb elemeit ide illesztve, illetve a bizottsági közleményben idén elfogadandók szerepelnek majd ebben. Ennyit tehát 2011-ről természetesen megvizsgáljuk, hogy esetleg további elemek, tehát cselekvések eh, hogyan hajthatók végre, de a célunk, és ezt a biztos úr is elmondta ma délelőtt, hogy megerősítsük az általunk eh, a főigazgatóságon, a DG Enterprise-on belül kezelt összegeket megerősítsük, hosszú távon a több éves kitekintés keretén belül gondolkodunk ezen a kérdésen, egyéb bizottsági kollégákkal, azon gondolkodunk, hogy ezeket a költségvetési sorokat hogyan lehet konszolidálni. Köszönöm szépen! Érdekes egyébként, hogy Tajni biztos kitért arra a pontra, amelyet az ipari örökséggel kapcsolatban mi mondtunk, tehát erre ő maga is kitért, gondolom, akkor ezt nem fog ellenezni. Lehet ilyet mondani? Jó, hogyha nem ráz a fejét, akkor úgy gondoljuk, hogy ki lehet ezt mondani. Jó, azt hiszem fontos, hogy az előadónk tudjon erről. A PM sorok kitöltése fontos, Dominik, az idegenforgalom alatt, de ez itt elhangzottak jelentik akkor majd az előre vezető utat. Dominik, önnél szó, tessék. Nos, hát úgy gondolom, hogy mindenki nagyjából ugyanazt tapasztalt. Azért két dolog lett meg. Először is, hogy nagyjából mindenki ugyanarra az elemzésre jutott, másodszorban pedig a költségvetési része. Két megjegyzésem lenne. Az első, úgy gondolom, hogy a jelenlegi kontextusban a bizottság tényleg mindent kisöpört a fiókokból, amit csak lehetett. Ez azt jelenti, hogy 2011-re ennek vége lesz, és hát van még tennivaló, ahogy elnökünk is említette, főleg az idegenforgalom terén. A második dolog az, hogy relatíve meglep, hogy milyen kevés képviselő van jelen, mert ebben a bizottságban semmi értelme a munkának, hogyha nincs mögötte operatív tartalom. A munkák lényege azt célozza meg, hogy új lehetőségeket nyissunk az ellenőrzés, a felelősség, az animáció és a politika terén. És ha nincs mögötte költségvetési háttér, hát semmi értelme a munkának. Nem azért mondom, mert a költségvetés előadója vagyok, de ebben a szakbizottságban tudatára kell ébredni annak, hogy a politikai munka nem ér semmit, hogyha nincsen mögötte valamilyen végrehajtási alap, pénzügyi alap. Nos, a marzsok rendkívül szorosak. 2011-re láttuk, hogy a bizottság megpróbált egyensúlyt teremteni, bizonyos szakpolitikákból vett ki, például az utasok vagy a biztonság politikája terén. Azért mindent nem kaptak meg az ügynökségek, amit kértek. Aztán tettünk erőfeszítéseket a telekre is, de hát ugye ez nem volt elég. Most már elértük adaptációs kapacitásunk határait. Nos, mi lesz a jövőben? Tudni kell azt, hogy a plafonérték alatti márzs az A-ban található, és 50 millió euró van csak a 2011-es költségvetésben, ez pedig semmi. Nincs több manőverezési lehetőségünk. A hármas fejezet ö, már tele van. A második dolog, hogyha rugalmasági eszköz próbáljuk felhasználni, hát ez az első olyan politika, amit védeni szeretnénk, a felülvizsgálatra is nagy szükség lett volna, de hát az A-nál elértük a lehetőségeink végét. A jelenlegi helyzetben semmiféle manőverezési lehetőség nincs a jövőbeli költségvetést illetően. Például, ha azt gondoljuk, hogy majd az ügynökségek kontójára fogunk szakpolitikákat kideríteni. 2012-ben mínusz 20 millió euróval rendelkeznek az ügynökségek, úgyhogy ez sem lehetséges. Hogyha például a közúti területekkel foglalkozó ügynökségre vonatkozunk, hát honnan veszünk pénzt? Még egy, egy fillér sincs ennek finanszírozására, sőt, hiány van. Úgyhogy egyetértek az elnök úrral abban, hogy hát azért elég magasra kell tenni a mércét, mert egyébként teljesen megfosztanak minket minden pénzügyi lehetőségtől, de azt is el kell mondani, hogy ha nincsenek új kapacitások pénzügyi alapok megteremtésére, 2012-től kezdve semmink nem lesz. A Költségvetési Bizottságban erről még többet fognak vitázni, mert mit fog ez jelenteni? Azt, hogy el kell tekinteni az ortodox módszerektől. Vagy felül kell vizsgálni az eddigieket, de hát nem igazán akarja ezt senki. Sőt, elhangzott az is, hogy nem lesz a több éves pénzügyi keretnek felülvizsgálata, úgyhogy akkor más mechanizmusokat kell beindítani. Margaret és Antonio is említett bizonyos alapokat, a beruházási bankot például, de ilyen jellegű eszközre ott abszolút semmiféle kapacitás többlet nincs. És ilyen forrásokkal semmiféle lehetőség nem lesz, még arra se, hogy a normális költségvetést teljesítsük. Nem igazán reménytelen a helyzet, elég súlyos ezen körülmények között minden képviselőnek kellene tennie valamit, nem csak itt, mert hogyha csak udvariasan beszélgetünk egymással a továbbiakban is, akkor tényleg nem fog beindulni a folyamat a tanács részéről, és nagyon nehéz lesz a helyzet. Nos, azt szeretném még elmondani, hogy itt a szakbizottságban tudatosuljon, hogy minden nap ö, problémáink lesznek ö, a költségvetéssel, és hogyha nincs márzsunk, akkor nem fogunk tudni semmit bármiből másból finanszírozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Dominik, köszönöm szépen ezt a kiváló beszámolót. Sokan nem vagyunk itt, a frakciókban még lehet foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Ennek ellenére azt mondanám, hogy megérte megtartani ezt a vitát, érdekes volt a vita, az ön számára is leszűrődött néhány eh, következtetés, amelyet a véleményben meg lehet majd fogalmazni. Elhangzott az, hogy júliusban kerül bemutatásra a véleménytervezet, szakbizottságba szeptember elején, másodikán, valószínűleg másodikán szavazunk majd, szeptember másodikán, és aztán októberben kerül a plenáris elé szavazás céljából. Azt hiszem, ez itt az ütemezés, amelyre számíthatunk, de várjuk ezt a véleménytervezetet annak fényében, amit a mai napon a kollégák elmondtak. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk nem tudom, hogy a bizottságnak van-e valami észrevétele, van-e esetleg valamilyen észrevétel valamelyik bizottsági képviselő részére, Benucsi úr? Csak egy rövid észrevételt engedjenek meg, az első hozzászólásra reagálnék. A bizottság gondolkodik azon, hogy hogyan lehetne jobb koordinációt létrehozni a struktúrás alapokat kezelő eh, főigazgatósággal. Ugyanakkor folyamatos az EIB-vel az egyeztetés, annak érdekében, hogy eh, hitelezés, hitelhez jussunk, ez a háttérben már zajlik. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, most az egyebek kérdések napirendi pontnál tartunk. Kérdezem a képviselőket, tegyék fel a kezüket, ha van valami észrevételük. Hogyha nincsen, akkor lezárom a mai ülést, és a koordinátorokat emlékeztetném, illetve azt a két darab koordinátort emlékeztetném, akik itt vannak, hogy 4 óra 30 perckor a tenekről fogunk beszélni. Köszönöm. Az ülés lezárom.